Kollégák, tisztelt képviselők, folytassuk az ülést ezen rövid szünet után. Kezdjük meg a következő napi rendi pont vitáját, ez pedig ajánlás második olvasatra vitel Moireira részéről a tagállamok és a harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében megállapított átmeneti rendelkezések címmel. Moreira úr 6 percet kap úgy kezelheti, ahogyan a legmegfelelőbb. Általában négy percet szoktak fordítani a bemutatóra, és aztán két percet a végkövetkeztetésekre, de hogyha három-három percben akarja ezt megosztani, akkor így is megteheti, vagy akár hat percet is beszélhet, de akkor a vita végén már nem kap szót, tehát úgy osztja be az időt, ahogyan jónak látja. Ami önnek megmarad a felszólás idejéből, majd megadom a vita végén. Nos, Moreira úr, elnök úr, tisztelt képviselők. Ez az egyik legfontosabb rendelet, amelyről mostanáig szavaztunk a nemzetközi kereskedelem területén, mert alkalmazása az egyik fő innovatív pontot teszi majd hatályos a Lisszaboni szerződésből. Tehát a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta három évvel ezelőtt a közvetlen külföldi befektetések a közös kereskedelmi politikába illesztődtek be. Tekintettel arra, hogy az EU kizárólagos hatásokkal rendelkezik a közös kereskedelempolitika területén, mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az EU jogilag kötelező aktusokat fogadhat el ezen a területen, beleértve beruházási megállapodások és pénzügyi érdekek védelmére irányuló megállapodások aláírását. A tagállamok e- esetlegesen autonóm módon is eljárnak, hogyha az EU erre őket felhatalmazza. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével három évvel ezelőtt a tagállamok különböző bilaterális megállapodásokat kötöttek beruházásokra irányulóan több mint 2200-at. A megállapodás fő célja a beruházások ösztöndése. A Lisszaboni szerződés nem rögzített semmiféle átmeneti rendelkezést, a létező megállapodások tekintetében, amelyek mostantól fogva az unió kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Ezért volt szükség erre a rendeletre, hogy a lehető legzökkenőmentesebb átmenetet biztosítsuk a jogbiztonság garantálása céljából ebben az átmeneti időszakban a létező megállapodásokra vonatkozóan. Ezen ö, rendelet, amelyet hossz, amelyről hosszasan vitáztak a tanácsban, illetve a bilaterális megállapodások, amelyek a Lisszaboni szerződés hatályba lépés előtt jöttek létre, továbbra is hatályban maradnak, amíg ezeket az EU beruházási megállapodása fel nem váltja. Kivéve, ha ezek a szerződések az EU joggal ellentétesek. Ebben az esetben az érdekelt tagállamnak ezeket hatályon kell, kívül kell helyezni a bizottság kezdeményezésére. A rendelet legalizálja a bilaterális beruházási szerződéseket, amelyekről a tagállamok a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően illegesen tárgyaltak, de ez a rendeletben meghatározott feltételek betartására van szükség. A parlament kérte ezen feltételeket, ezen szerződések legalizálásához. Meghatároznak ezen kívül szigorú feltételeket is, melyek között a tagállamok engedélyt kaphatnak mostantól arra, hogy más nemzetközi beruházási szerződésekhez csatlakozzanak, amennyiben az EU-nak nem lenne érdeke ilyen szerződésekről saját nevében tárgyalni legkésőbb néhány éven belül a bizottság az Európai Parlamentnek benyújt majd egy jelentést a végrehajtásról, illetve a helyzet értékeléséről, és javasolja a szükséges módosításokat. Ez tehát az ütemterv, amelyet ideig követtünk. Ezen téma jelentéstevőjeként elmondanám, hogy a jelentés véleményem szerint teljes mértékben kielégítő, a parlament által kért alapvető célok érvényesültek az EU érdekében, valamint szakpolitikai érdekében. Elnök, köszönöm kolléga, két és fél percet kap majd még a vita lezárása után. Most a bizottság nevében Degucht biztos úr kap szót. Uh, köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák! Az Európai Bizottság nevében hadd adjak hangot a nagy értékelésünknek, hogy az Európai Parlamenttel ilyen sikeresen tudtunk együttműködni ebben a témában. Így tudunk együttműködni Köszönöm az Európai Parlamentnek tehát a munkáját. Nos, eh, javaslatot azért nyújtottunk be első körben, mert hogy eh, erősítsük az unió eh, kereskedelmi politikáját európai szinten, és egy plusz politika eszközként tudjuk ezt az egészet felhasználni. Az összes intézmény a korai szakasztól kezdve egyetértett abban, hogy az uniós új befektetési politikát meglévő tapasztalatokra kell alapoznunk. A befektetési, eh, beruházási megállapodások, amelyeket az elmúlt években kötöttünk meg, az fontos joganyag. Ezzel egyidejűleg nagyon lényeges, hogy megfelelő valós uniós politikát építsünk ki. Ahogy eh, Maléra professzor említett arra, eh, nagyon fontos ez a jogszabályanyag, bár nem könnyű. A háromoldalú tárgyalások arra engedne következtetni, hogy itt nagyon bonyolult jogi és intézményi aspektusokkal nézünk szemben. A korai második olvasat komoly eredmény lenne. Ez a rendelet azt biztosítja, hogy jogbiztonságot kapjanak az európai befektetők az 1004 eddig megkötött bilaterális beruházási megállapodásból profitálhatnának, ezek természetesen hatályba maradnának addig, amíg megállapodások nem kerülnek ennek helyére. Ezzel egyidejűleg azt is látni kell, hogy itt megfelelő garanciák vannak, hogy ne legyenek tényleg komoly akadályok a befektetési politika területén. A parlament általi elfogadás lehetővé tenni az uniós intézmények számára, hogy a végrehajtásra tudjanak koncentrálni beruházási politika területén. Biztosítandó a magas szintű védelmed. És természetesen teljes összhangban az unió külpolitikai céljaival is. Én így tehát arra kérem az Európai Parlamentet, hogy támogassa ezt az anyagot. A mai napon nagyon örömteli a Kereskedelmi Bizottság teljes támogatását tudni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most eh, a frakciók felszólalói kapnak szót. Először az EPP nevében két percben kedves omen Rajten kollégánk szól. Tulajdonképpen az árnyék előadó kért meg, hogy beszéljek helyette. Kedves elnök úr, Morájra kollega jeleztette már, hogy a Lisszaboni szerződés óta a közvetlen külföldi befektetés az Európai Unióban jelentős mértékben növekszik, ez jó is. Az Európai Uniónak az a dolga, hogy jogi és törvényalkotási munkálatokkal is segítse ezt a munkát. A hosszú távon a kétoldalú beruházások védelme harmadik országokkal nagyon fontos, ezt jónak is tartjuk, de mégiscsak vannak ebben problémák is. Jelentős számú tagállam kétoldalú megállapodásokat kötött, ami benne marad a rendeletben. A kérdés azonban az, hogy most mindaz, amit most ezzel el akarnak érni, az ugyanolyan magas szintű, mint amiket a különböző tagállamok kötöttek egyes, országgal, egyes országokkal, kétoldalú megállapodásként. Természetesen az új szerződés mindenképpen ugyanazon a szinten, ugyanazon a magas szinten kell, hogy legyen. Ez az első kérdés. A második kérdés, elnök úr, az, amit hiányolunk, illetve én hiányolok, az az, hogy megfelelő rendezési, vitarendezési lehetőség is van-e? Azok a tagállamok, amelyek a Nemzetközi Befektetői Beruházási Központ vitarendezésénél vitarendezési eljárást kezdeményezhetnek, lehetőséget kapnak-e arra, hogy saját országukon belül is ugyanezzel, ugyanilyen formában eljárjanak, mert ez ugyanolyan fontos lenne. Végül pedig még egy dolgot megemlítek, a bizottság a biztos most Kanadával tárgyal. A kérdés az az, hogy vajon az a megállapodás, amelyet Kanadával kíván megkötni, ugyanolyan szinten van-e, ugyanolyan magas szinten, mint amit a tagállamok megkötöttek, elértek. Természetesen lehet, és hát az is lehet, hogy egy sor egyéb ország van, amivel további megállapodások vannak. Nos, elnök úr, ezeket a kérdéseket tettem fel a biztos úrnak. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Szocialista frakció nevében eh, José Fernández szól. Nos, biztos úr, ahogyan a jelentéstevő elmondta, a legfontosabbak a játékszabályok, amelyeket a Lisszaboni szerződés hatályozott meg. A jövőbeli bilaterális kereskedelmi megállapodások esetében az EU lesz felelős a jog kialakításáért, illetve a kritériumok meghatározásáért. Tehát egy kiegyensúlyozott rendelet létrehozása fontos volt, hogy a tagállamok ugyanis a tagállamok vonakot tartottak be, a beavatkozás elfogadásától a saját hatáskörükbe, különösen a kényes esetekben, amelyek a bilaterális szerződésekhez kapcsolódtak. Azonban ez a megállapodás mindenképpen növeli az Európai Uniós súlyát a beruházások területén. Szükség van a jogbiztonságra, a beruházásokkal kapcsolatosan. Ezen jelentéssel kapcsolatban nagyon fontos elemeket leltünk fel, ahogy a biztos úr is elmondta, hogy az, e- a tagállamok pénzügyi érdekeit védeni tudjuk harmadik országokban, illetve az EU pénzügyi érdekeit általában. És itt van még a választott bírósági eljárás is, hogyha erre szükség lenne. A jövőbeli megállapodásokban a pénzügyi felelősséget is ellenőrizni kell. Ez a rendelet átláthatóságot, egyenlőséget biztosít, feketén-fehéren szerepel benne, hogy nem lehetnek abuzív jellegű szerződések, vagy nem megfelelően betartottak. Köszönöm, mondja az elnök. Most a liberálisok nevében két percben Rinaldi úr következik. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Nos, ez a rendelet fontos előrelépés az egyik leginnovatívabb elv megszilárdítását illetően, mégpedig az EU kizárólagos hatásköre a nemzetközi kereskedelem területén. Támogatjuk Moreira úr munkáját és a megállapodást, amely a tanácson belül született. Nincs patetikusabb, anakronisztikusabb dolog, mint az EU tagállamokat látni, hogy egyedül küzdenek, hogy kedvezőbb kereskedelmi feltételeket érjenek el csupán saját maguk számára. Azt hiszem, hogy a bizottság bizonyosan erőteljesebben garantálhatja ezeket az érdekeket, illetve a valóban hasznos megállapodások megkötését. Ezen kívül országaink mérete is kicsi a globális rendszerben, éppen ezért itt a, vers, a hatáskörök megosztására van szükség valamit rogalmas, rugalmasságra, ugyanakkor meg kell szüntetni ezt a zűrzavart, amely kialakult, amikor is a bilaterális megállapodások nem védték a saját legitim érdekeket, hanem bizonyos esetekben konkurenciális eszközök is lehettek ezek más EU-s tagállamokkal szemben. Ezek a kevésbé versenyképes EU tagállamok kárára szolgáltak nemzetközi szintéren. Nos, nagyon sok minden függ most ezen rendelet valódi végrehajtásától. A bizottság fontos hatáskörre tesz szert, örülünk ennek, támogatjuk ebben, és azt kívánjuk, hogy az európai érdekek valódi őrzőjévé váljon. A végrehajtás, a bejelentés, az engedélyezés visszavonása, az újra felülvizsgálat, ezek olyan jogszabályok, amelyek számunkra kiegyensúlyozatnak tűnnek ebben a rendeletben. Kérem a bizottságtól, hogy külön figyelemmel figyelme legyen a KKV-k érdekeire, amelyeket gyakran büntetnek az ilyen fajta beruházási megállapodások. Ugyanakkor ők képviselik a gazdaság leginnovatívabb részét, és leginkább képesek munkahelyeket teremteni országainkban. Meg kell mutatni, hogy az európai védelem hatékonyabb, ambiciózusabb, mint az egyes tagállamok által nyújtott védelem, amely egy széttöredezett, széttöredezett Európát jelent, amely azonban csak a múlthoz tartozik. Köszönöm szépen. A zöldek részéről Keller aztán következik. Köszönetet szeretnék mondani az elnöknek és a, az árnyék jelentéstevőnek az egész folyamat során nyújtott támogatásáért. Mi egyetértünk azzal és örülünk annak, hogy itt a parlament kompetenciákra figyelemmel vannak. Ez mindenképpen siker, ezt sokan megkérdőjelezték a tanácsban. Elismerjük, hogy ez a rendelet a legtöbb, a legjobb, amit tehet a tanács és a parlament közösen a legfontosabb célnak azonban nem felelünk meg, mégpedig annak, hogy az összes bilaterális szerződést fokozatosan kivezessük megfelelő átmeneti időszak során. Nyitva hagyja ez egy örökké tartó kettős rendszer előtt az ajtót. Tehát ezek a meglévő megköte- megállapodások velünk maradnak, és előfordulhat az, hogy ezek majd idővel visszaütnek. Nem kielégítő ez tekintettel az eredeti célra, ami pedig nem más, mint az, hogy ezek az átmeneti megállapodások csak egy lépcsőt jelentenek a közös uniós befektetési politika szempontjából. Mi az öldek részéről éppen ezért ellenezzük mindezt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Paska úr következik. Másfél percben parancsoljon. Politiki do rúk európskych inštitúcií si vynúti rozsiahlu Köszönöm szépen. A tagállami kompetenciák és az Európai Unió kompetenciák mindenképpen megfelelőképpen el kell, hogy különüljenek. Az Európai Unió és a tagállamok megfelelőképpen kell, hogy fellépjenek a kereskedelmi partnereik irányába. Több száz kereskedelmi megállapodásról van szó, ugyanis több száz ilyen kereskedelmi megállapodás átdolgozásra kerül majd, és akkor ezeknek az európai jognak megfelelően kell majd lezajlaniuk. Ezek a beruházási megállapodások, amelyek a múltban jöttek létre, mostantól nem lehetnek alkalmazhatóak az eddigi kereteken belül, hanem ezeket az új kereteknek megfelelően kell kialakítani. Éppen ezért a Lisszaboni szerződésnek megfelelő módon kell majd az eljárásokat biztosítani. Amikor ezeket a régebben megkötött megállapodásokat újra tárgyalják, akkor mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy a megfelelő bizalmassági szintet biztosítani tudjuk mind gyakorlati szinten, mind pedig eljárásbeli szinten. És ez a folyamat egyáltalán nem lesz egyszerű. a végrehajtási kompetenciák az Európai Bizottság kezében megváltoznak. Köszönöm szépen. Gracias, kollega Pasca. Terminamos este turno con la intervención en nombre de los colegas. Köszönöm. szépen, Páske kolléga, a frakció nélküliek nevében másfél percben Hans Péter Martin kapszott. IMA. A elmúlt század 90-es éveiben emberek százezreit hozta ez a rövidítés az utcára, multilaterális megállapodás. Annak idén az emberek azt gondolták, emberek százezrei, akik az utcára vonultak, hogy védi globális szinten a nagy koncerneket a rendkívül sürgős az akkor még szuverén államok által tendő beavatkozások ellen. Gyakorlatilag mindenféle államosítás lehetővé tett, és a munkavállaló jogot korlátozta. Ezek helyett, ennek helyébe lépett különböző gazdasági és történelmi megfontolásokból az Európai Unió túl gyors bővítése. Miután ugye az emberek ellenállásába ütközött ez az egész dolog az utcán, azt mondták, hogy a nagy koncerneket legalább ezen a, ebben a térben megfelelő biztosítékokkal kell ellátni. Az eddigi bilaterális megállapodások helyébe most pedig most más megállapodások kell, hogy lépjenek. Én pro-európér vagyok, Európa párti, de úgy gondolom, hogy az európai intézkedések észszerűsége mellett föl kell tenni azt a kérdést, hogyan tudjuk védeni a KKV-kat, hogyan védjük a szabadalmainkat, hogyan viszonyulunk az afrikai államokkal szemben, és talán nem lenne észszerűbb differenciálni az ilyen megállapodások esetében a tényleges fejlődő országok és a feltörekvő országok között. Én nem igazán tartom megfelelőnek azt, ami itt történik, úgy gondolom, hogy a rossz útra léptünk és én azt tartanám elvárhatónak, hogy valamiféle más önképet alakítson ki az Európai Unió, máshogy bánjon a beruházásokkal, és nem csak a nagy koncernek érdekének biztosításával foglalkozna. Köszönöm szépen ezzel a hozzászólással a frakciók hozzászólóit meghallgattuk, most pedig a saját nevükben szólni kívánó kollégák következnek. Zalewski úr elsőként parancsoljon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 kell holnap döntenünk a plenáris ülésen, mert ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire fontos a szerződésekben a közös beruházás politika, és hogy mi hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani. Ezért köszönöm mindazon kollégáknak, akik a szocialisták, liberálisok, ECR-ből közreműködtek. Köszönöm Deggokt biztos úrnak is, a, aki nagyon érdekes javaslatot segített kidolgozni. A zöldek egy nagyon messze menő közös szabályozásra tettek javaslatot, azonban a terhet ez az európai állampolgárokra hárítja az a szabályozás, amelyről az a rendelet, amelyről holnap fogunk szavazni, közösségi javaslat ugyancsak nem megy olyan messzire, mint ahogy a zöldek, zöldek javasolták, de ugyanakkor mégiscsak garantálja a főbb elemeket először is biztosít egy európai beruházás védelmet, ami egységes lesz e- ezzel a rendelettel. Minden beruházó azonos módon kerül védelemre, és nem lehet a továbbiakban kihasználni a különböző szintű biztosítást, illetve politikai nyomásgyakorlásra Továbbá egy egységes európai védelmi rendszerünk lesz ezzel. A jelenlegi megállapodások ezáltal működőbb képesek lesznek és a biztos úr magának is szerepe lesz ebben. Meggyőződésem, hogy a jövő évtől remélhetőleg lesz egy megállapodásunk Kanadával elsőként, és lesz közösségi megállapodás. És szerintem ez rendkívül fontos, hogy ebben a szakaszban saját érdekeinkre gondoljunk, illetve a közösség érdekére, és mindenképpen a közösség érdeke kell, hogy elmúlt, eljárt az ideje, Ugye az elnök is most egy percre megadom Gianluca Susta úrnak a szót. Köszönöm szépen, holnap remélem, hogy az Európai Parlamentnek alkalma lesz pozitív módon szavazni erről a témáról ami rendkívül fontos téma, és köszönöm a bizottságnak, és különösen Vitel Morera úrnak, aki egészen idáig segített eljutni. Nagyon fontos ügy ez, mert lehetővé teszi, hogy megszűnjön a beruházás befektetés politika elaprózottsága, és ahogy Rinaldi úr is említette, lehetővé teszi, hogy belső dömping alakuljon ki a 27 és hamarosan 28 tagállam között egy ilyen fontos kérdésben tehát a kereskedelmi befektetések, beruházások nagyon fontosak versenyszempontból. Olyan megállapodás ez, ami egy bizonyos jogbiztonságot is ad a beruházó befektetőknek, és ami egyben fedi az átmeneti állapotot is. Tehát mindenképpen nagyon fontos a kereskedelmi politika szempontjából. Köszönöm szépen, Szossza úr, most pedig megadom a szót egy másfél percben Mölzer úrnak, és ővel fejezzük be. Köszönöm szépen, elnök úr, a különböző kereskedelmi és hajózási szerződésekből a beruházások és a beruházások védelmre vonatkozó megállapodások és gazdasági megállapodások és nemzetközi megállapodások több vágányra terelése miatt egy áttekinthetetlen rendszer keletkezett. Úgyhogy azt kell, hogy látjuk, hogy elfogadhatatlan módon korlátozzák ezekben a megállapodásokban az egyes tagállamoknak a szabályozási jogkörét. Most már azt láthatjuk, hogy vannak olyan transnacionális vállalatok, amelyeknek a feltőkésítettsége meghaladja egy országnak a GDP-t is. A bírók és jogászok a beruházások védelme keretében nagyon kritizálták ezeket az intézkedéseket. Fontos, hogy az Európai Unió a általadott támogatásokkal ne ellentétes hatást érjen el, mint amit szeretett volna, és a beruházásoknak a liberalizása mellett exportgaranciákat és bilaterális beruházás védelmi intézkedéseket is tegyen a fejlődő ország tekintetében. Olyan megoldást kell találni, amelyben nem feltétlen csak a különböző beruházási perrel kapcsolatos döntésből valamifajta szerződésszegési eljárás következik egy EU tagállam számára. A Lisszaboni szerződéssel a külföldi közvetlen beruházások a kapcsolatos kompetenciákat átruháztuk az Európai Unióra. Ezt a kérdést mindenképpen még meg kell pontosabban vizsgálni, mielőtt még Kínával beruházásvédelmi inté- megállapodást kötünk. Köszönöm szépen, Mölcer úr. Most pedig a spontán hozzászólások következnek. Két kolléga kért szót. Elsőként egy percben Tikau asszony kap szót. Gracias, signor presidente. Mr. Commissioner, salutam. Tisztelt biztos úr! Először is szeretném elmondani, hogy a tanács első olvasatát üdvözöljük a rendelet elfogadásával kapcsolatban, hogy a kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében megállapíthassuk az átmeneti rendelkezéseket. A Lisszaboni szerződés előtt számos tagállam megtárgyalt és alá is írt kétoldalú beruházási megállapodást harmadik országokkal. Összesen több mint ezer ilyen megállapodásról van szó, amelyek közvetlen beruházások témakörében köttettek meg. Ez viszont most az Európai Unió kizárólagos illetékességébe tartozik, vagyis az Unió hivatalos kereskedelmi politikájának részévé vált. Ez a mostani szöveg azokat a rendelkezéseket és azokat a kereteket határozza meg, amelyeken belül a tagállamoknak joguk van arra, hogy kétoldalú beruházási megállapodást kössenek, vagy pedig egy létező megállapodást módosítsanak. A tagállamoknak tehát ezeken a kereteken belül kell fellépniük. Köszönöm szépen. Overmeyer úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az iszlóni szerződéssel most már a külföldi közvetlen beruházások is a közös kereskedelmi politika részét képezik, és ennek megfelelően az Európai Uniónak kizárólagos illetékessége van ebben a kérdésben. A tagállamok akkor köthetnek ilyen megállapodásokat, hogyha felhatalmazást kapnak az Európai Unióval, eltekintve ugye attól, hogy amúgy más területeken is rendkívül korlátozott a hatáskörük. A jogbiztonságot ez veszélyezteti, hiszen a tagállamok a nemzetközi jog e, szabályai miatt továbbra is felelősek maradnak ezekért a megállapodásokért. Az Európai Unióból származó beruházók számára legnagyobb fokú biztonságot kell biztosítani, hogyha valamely tagállam által kötött szerződésben magasabb fokú biztosítékok vannak, mint az unió által kötött szerződésben, akkor mindenképpen e magasabb fokú biztosítékokat kell figyelembe venni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Obermeier kolléga, ezzel lezártok a hozzászólók listáját, most pedig megadom de Höcht biztosnak a szót, hogy az elhangzottakra reagálhasson. Parancsoljon öné a szó. Um, um, Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék reagálni néhány olyan megjegyzésre, amit a vita során elhangzott. Úgy vélem, hogy a vitából egyértelműen kiderült, hogy általános támogatásukról tudják biztosítani azt a javaslatot, amin éppen most dolgozunk, és reméljük, hogy a trialógus ülések során Moreira úr hozzászólásával tényleg el tudtuk készíteni azt a szöveget, ami mindenki számára elfogadható, amit itt megvitatunk. Omen Rajtan asszony azt kérdezte, hogy ugyanaz a magas szintű biztonság garantálható-e, mint ami nagyon sok jelenlegi kétoldalú beruházási megállapodásban szerepelt. A válaszom az, hogy igen, egyértelműen. Természetesen az a célunk, hogy a jövőben minden egyes tagállam által megkötött szerződésben, megállapodásban ugyanaz a magas szintű biztonság érvényesüljön. Összesen 1300 kétoldalú beruházási megállapodásról van szó. Itt vannak olyanok, amelyek nagyon magas biztonsági szinten rendelkeznek, mások viszont nem. Mindez természetesen nem attól függ, hogy mekkora államról van szó, hanem a bizottságnak tényleg az a feladata, hogy minden egyes tagállam, a kicsik és a nagyok ugyanolyan magas szintű biztonsági garanciákat kapjanak, amely most jelenleg csak néhány országra és néhány esetre érvényes. Hát, hogy most ebből létrejön egy soha meg nem változtatható rendszer, azt azért nem hinném. Mi természetesen tárgyalási mandátumot kértünk, amikor elkezdtünk a beruházási megállapodásokkal foglalkozni Indiával, Kanadával és Szingapurral, és egyáltalán nem volt semmilyen problémánk azzal kapcsolatban, hogy ezt a mandátumot megkapjuk a tanácstól. Lezajlottak a viták, és utána a tanács meg is adta nekünk a tárgyalási mandátumot, tehát mi tárgyalhatunk az Európai Unió nevében. Ami a kivezetést, a phasing outot illeti, hát ez nem lesz egy végtelen folyamat, ugyanis a tagállamok egyre inkább foglalkoznak azzal, hogyan is fogalmazzak, hogy a kétoldalú beruházási megállapodások európai beruházási megállapodásokká váljanak. Mert ez az egyetlen módja annak, hogy mindenki ugyanazt a biztonsági szintet garantálni tudja. Tehát pontosan a tagállamok fognak ragaszkodni ahhoz, hogy a jelenlegi kétoldalú megállapodásokból európai szintű és az európai joghoz alkalmazkodó beruházási megállapodások jöjjenek létre. Hát ez a szíve és a lelke ennek az egész rendelkezésnek. Hogyha szeretnénk ellépni az eredeti megállapodásunktól, és attól, hogy a phasing outot esetleg x évben korlátozzuk, akkor ez nem fog tetszeni a tagállamoknak, eddig se tetszett. Egy ilyen jellegű rendeletet úgysem tudtunk volna elfogadtatni. Egyébként is átdolgoztuk ezt a kérdést, átgondoltuk ezt a kérdést, és úgy döntöttünk, hogy az a legfontosabb, hogy egy olyan rendszerhez jussunk el, ami mindenki számára ugyanolyan biztonsági szintet garantál. Ehhez évekre lesz szükség, de hát ez a célkitűzésünk, mert a bizottságnak így kell tennie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy mind a parlamenti képviselők részére, mind az én számomra, mint pedig a jelentés elkészítőjenek számára nagyon fontos, hogy itt van most a biztos, aki nagyon jól ismeri ezt a témát, és aki meghallgatja a megjegyzéseinket. Tehát nagyra értékeljük azt, hogy itt volt, és köszönjük szépen mindezt, amit elmondott, köszönjük szépen, hogy válaszolta kérdéseinkre, nagyon örülünk annak, hogy olyan emberrel állunk szemben, aki tökéletesen ismeri azt a témát, amiről éppen vitázunk. Ez minket is arra ösztönöz, hogy felkészültek legyünk. Akkor most megadom a szót Vital Moreira kollégának, hogy három percben lezárja a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr, engedje meg, hogy az ön által kifejezett dicsérethez csatlakozzam. Dökök biztos nagyon nagy szakértelemmel szólt erről a témáról. És ez igazából valami más, mint amit például az akta megállapodás esetében tapasztalhattunk. Nos, a, a tárgyalások rendkívül nehézkesen haladtak, a tagállamoknak hozzá kellett ahhoz járulniuk, hogy a külföldi beruházások a bizottság kizárólagos hatáskörébe kerüljenek, és gondos gondoskodniuk kellett arról is, hogy az Európai Unió beruházási politikája akadálymentesen megvalósulhasson. Másodszorban ugyanakkor a bizottság külkereskedelmi politikája szempontjából rendkívül többet értékkel bír, hogy a tagállamok széttagolt külkereskedelmi politikája most egységesülhet. A nehézkes tárgyalások végén ugyanakkor fontos utalni arra, hogy milyen nagy elkötelezettséggel és komolysággal ültünk a tárgyalóasztalnál. A lengyel elnökségnek az elkötelezettsége nélkül ez lehetetlen lett volna, hiszen ők kezdték meg a tárgyalásokat, és lehetetlen lett volna a tárgyalásokat befejező Dán elnökségnek az elkötelezett hozzájárulása nélkül is. Úgy gondolom, hogy egy olyan megállapodás születhetett, Mesádó igazgató helyettes vezetésével, amely a három intézménynek a megelégedésére számot tarthat. A kollégák az árnyék előadók, Szalevski úr, szintén dicsérték a feleknek az elkötelezettségét a tárgyalások befejezésekor. Tehát mindenképpen egy hatalmas lépést teszünk most egy jobb, integráltabb külkereskedelmi politika irányába és a külberuházások, az Európai Unió külberuházásainak integráltabb koordinációja irányába. Az Európai Unió ezáltal is jobban összenő ezen a területen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Vitál. Ezzel lezárjuk ezt a vitát, a szavazásra pedig holnap déli 12 órakor kerül sor. Napi rendünk következő pontja szintén Vitál Moreira jelentése, melynek